We'll start the meeting. Megkezdjük az ülésünket. Itt kicsivel hamarabb is befejezhetjük akár az ülést, remélhetőleg ez is történik. Kezdjük a tanácsirányelv alkalmazásával a 2000. november 27-i 2078 EK tanácsi irányelvvel. Ennek a témája az egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és a munkavégzés során. Vendégeink is vannak ez alkalomból, és azzal kezdjük, hogy megadom a szót. A José Luis Quintánának, aki egy rövid bevezetőt ad a kutatási szolgálatból. Ezt egyébként már korábban megbeszéltük a szakbizottságunkban, és további ismereteket kértünk, további információkat kértünk. Ezért történik ez a mai napon. Köszönöm szépen, egy rövid emlékeztetőt készítettem, hogy helyére tegyem a dolgokat. A kutatási szolgálat főigazgatója ö, igent mondott, amikor végrehajtási jelentést kért, és ez egy világos példája ennek. Itt most azt néztük meg, mit is jelent egy európai végrehajtási értékelés a diszkrimináció összefüggésében, amit igyekszünk megakadályozni a az irányelvvel a nemen, koron és egyéb okokra visszavezethető nehézségek miatt. Ez egy külső tanulmány, amit készült, ami alapján elvégeztük a munkát. Howard asszony készítette, és ez konkrét ügyeket a vallás, illetve Eh, vallás alapján történő diszkrimináció, vagy hit alapján történő diszkriminációból indul ki. Howard asszony készítette ezt a vizsgálatot. Úgy gondolom, hogy eh, először egy bevezető jellegű videófilmet fogunk mutatni. Ez következik.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 Good afternoon. Um, I would like to say a little bit on the Employment Equality Directive. Én szeretnék a vallási, illetve hitbéli uh, hovatartozás kapcsán való diszkriminációról beszélni, mert erről nincsenek konkrét javaslatok az irányelvben, pedig ugyanazt a védelmet kellene biztosítani mind a négy diszkrimináció esetében. Nézzük meg, hogy melyek azok a területek, amelyek mentén problémákat tapasztalhattuk. Először is az Európai Unió bírósága mindig is azt állította, hogy az diszkriminációmentes irányelvek nem szabad, hogy kivételeket alkalmazzanak, legalábbis nagyobb mértékben, mint amennyiben arra mindenképpen szükség van, és ezeket nyomon kellene kötni. Nézzük a hit, illetve vallásbeli megkülönböztetés kérdését. Ez azért egy kicsit más, mint a többi. Ugyanis úgy gondolom, hogy ez egy olyan szabadság, amely alapvető emberi jog, szerepel az Európai um, Emberi Jogi Kartában és az ENSZ uh, egyezményében is. Azonban az Európai Bíróság részéről nincsen esetjog, ami ezzel foglalkozna. Ezt uh, azonban fel lehetne használni arra, hogy uh, definiáljuk, hogy mit értünk vallás, illetve hit kérdése alapján. Tehát, hogy a, azokat is fedje ez, akik nem hisznek semmilyen ö, vallásban, tehát nem tartoznak semmilyen valláshoz. A 2014-es vonatkozó jelentés a bizottság részéről problémás, mert a közvetett diszkrimináció koncepciója nehezen értelmezhető. Mit jelent ez? Úgy tűnik, hogy továbbra is kihívást jelent az, hogy hogyan tudjuk alkalmazni ezt a koncepciót. Ugyanis a közvetett diszkrimináció akkor történik meg, amikor olyan semleges szabályokat alkalmaz a munkáltató, amit mindenkire alkalmaz, de egyes munkavállalók nem tudják ezt a szabályt betartani vallási hovatartozásuk miatt. Például, ha azt mondja a munkáltató, hogy nem viselhetnek semmilyen fej, fejet takaró ruhadarabot, nos hát ez problémás a azon személyek számára, akik vallásuk miatt fejkendőt használnak, vagy pedig akár kopasz beteg embereknek is ez problémát jelenthet. Ez egy közvetett diszkriminációs eset, de hogyan lehet ezt megmagyarázni? Nos, hát a gyakorlatban ez azt jelenteni, hogy valamilyen megfelelő, tehát van egy, egy indok emellett a rendelet vagy belső szabályozás mellett, és ezt három, egy hármas teszteléssel lehet megállapítani, hogy ez megfelel a jogszabályoknak vagy sem. a célokat kell meghatározni, az ehhez alkalmazott eszközöknek a céllal arányosnak kell lenniük, és a cél meghatározásához szükségesnek kell lenniük, ami pedig azt jelenti, hogy a ki elérni kívánt célhoz legkevésbé diszkriminatív intézkedést kell hozzá rendelni. Nézzük például a csokoládé gyár példáját, hogy a csokoládé gyárban nem viselhetnek szakállat a férfiak. Most hát egyes vallásokban Egyes vallású férfiak ezáltal eleve ki vannak zárva a csokoládégyárbeli munkavállalástól. Most ebben az esetben milyen alternatív, kevésbé diszkriminatív intézkedés lehet alkalmazni? Hát például egy szakáltakaró. De ez csak néhány példa volt. Nagyon fontos látni, hogy mik a nehézségek, Például az általános cikkek alapján, a négyes cikkre gondolok, ez az általános foglalkoztatási követelményeket írja le. Van olyan, hogy bizonyos munkákhoz valamilyen fajta, akár vallási vagy más csoporthoz kell tartozni. Nézzünk erre is egy példát. Például, ha valaki Nelson Mandélát akarja alakítani egy filmben, akkor fekete bőrű személyre van szükség, mert ennek a, a tehát az Nelson Mandela életében ez egy fontos jelleg volt az ő bőrének színe. Nézzük a 4.2-es cikket, itt megint csak a különböző tevékenységek természete, tehát a, a munkavégzés kontextusa az, ami meghatározó, és másfajta diszkriminációt nem lehet alkalmazni. Például bizonyos egyházi iskolák kérhetnék, hogy a vallás tanáruk az adott valláshoz tartozzon, de nem lehet azt kérni, hogy mondjuk a takarító személyzet muzulmán vallású legyen. Mert ez megint csak nem indokolt, és diszkriminációt jelentene. A 4.2-es cikk szerintem nem szükséges, mert a 4.1-es cikk már lefedi ezeket a kérdéseket. Aztán van még itt egy másik része is a 4.2-esnek. Itt megint csak azt olvashatjuk, hogy egy szervezet bizonyos esetekben egyfajta vallási etoszt képvisel, és ez, ez nem világos számomra, hogy ez mit akar, ez, ez a definíció. Vannak olyan országok, ahol az etosz definiálva van, máshol nincsen, és ehhez kell lojálisnak lenni. Az emberi jogok Európai Bírósága kimondta azt is, hogy amikor egy munkaadó a vallási etoszról, tehát ezzel kapcsolatos követelményeket szab meg, akkor nagyon fontos az, hogy ezt arányosan kezeljék a többi feltételhez képest. Azonban, hogyha ilyen kivételeket engedünk, ezek közvetett diszkriminációs kivételeket jelentenek, tehát pozitív diszkriminációról van szó ebben az esetben. Most az Európai Bizottság is ugyanerre jutott, nem minden tagállam alkalmazta, 4.2-es Finnország, Franciaország és Románia sem, de vannak olyan országok, ahol a 4.1-es cikk megvalósul. Vannak itt azért felmerülő kérdések, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy az Európai Unió bírósága állásfoglaljon ebben egy előzetes jogalkalma, jogértelmezési nyilatkozatban. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Thank you for those interest... Köszönöm szépen a nagyon érdekes megjegyzéseket. Az előadó kapszót Renáte Weber parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdem, hogy professzor Howardnak köszönetet mondok a tanulmányért, amelyet az irányelv végrehajtásával kapcsolatban készített éppen a felülvizsgálat összefüggésében. És persze más oka is volt ennek. Köszönöm szépen a kutatási részlegnek is az ő tanulmányát, hiszen ez fontos a mai jelentés a ma megvitatott jelentés előkészülete során. Nagyon örülök annak, hogy én lehetek az előadója ennek a dokumentumnak, mert eredetileg emberi jogokkal foglalkoztam ez a szakmám, és hát el kell, hogy mondjam, amire vissza tudok emlékezni, mindig is ezen a területen dolgoztam. Örülök, hogy itt az Európai Parlamentben esélyt kapok arra, hogy más szempontból is vizsgálom a dolgokat, a foglalkoztatás és a szakmai képzés szempontjából. Az Euróbarométer 2015-ös jelentése szerint a legtöbb európai tolerálja azokat a csoportokat, amelyek diszkrimináció veszélyével néznek szemben, szembe és a korábbi időszakokhoz képest mondjuk ezt, tehát a 2012-es vizsgálatokhoz képest a tolerancia erősödött. Ami engem illet, arra azt tudom mondani, ez nyilvánvalóan haladás, Bizonyos tagállamokban persze e, az emberek jobb információkkal rendelkeznek, mert maguk a tagállamok e, is túlléptek a foglalkoztatási irányelv elvárásain, tehát a diszkriminációval sem szembeni védelmet nem korlátozzák a hitre, a szexuális orientációra, a foglalkoztatásra, a képzésre, hanem kiterjesztették a emberek közötti egyenlőség, a fai egyenlőség témájára is ezt. Bízom abban, hogy a többi tagállam is ilyen irányba halad majd a jövőben. Mindig is abban bíztam, és most is bízom abban, hogy a horizontális irányelv is megtalálja a helyét az Európai Unió jogrendszerében. Azonban a végrehajtással kapcsolatban itt a foglalkoztatási területen, tehát vannak akadályok. Ugye fontos, hogy az egyenlő esélyeket biztosítsuk a tagállamok szintjén. Az Európai Bizottság ezt tűztett természetesen kicélul a javaslatával, ez a jelentés itt, eh, ahogyan eh, most megszületett, még tervezett formájában, egy saját kezdeményezésű jelentés, eh, mi is tudjuk, hogy be kell tartani az Európai Parlament szabályait, ezért aztán korlátozott azon szavak használata, amelyeket igénybe vehettem, szám szerint úgy értem Hát, megmondom őszintén, 7 oldalban kellett összefoglalnom, ők meg több mint 70 oldalban írják le a véleményüket, a tervezetüket. Ennek ellenére látjuk, hogy az összes kolléga majd hozzászólhat ehhez a módosítók útján. Meggyőződésem egyébként, hogy a végén több hús kerül erre a csontvázra, és átfogóbb lehet az anyag. Az irányelv négy különböző diszkriminációs fajtát különböztet meg. Valóságban nagy eltérések vannak, hogyha ez megjelenik, illetve hogyan észleljük az egyes helyzetek között is el kell, hogy mondjam, mi alatt ezt készítettem, ezt a jelentést, ezt a tervezetet. Meglehetősen nagy számú ülésen vettem részt, ahol különböző társaságok delegáltjai, a szakszervezetek részéről például jelen voltak, cégek képviselői, és világossá vált számomra az ülések során, bár Tudom, hogy jó dolog, hogy a diszkrimináció négy oka külön szerepel az irányelvben, de a valóságban nagyon nagyok a különbségek, nagy, sok különböző diszkrimináció van. Vegyük például a szexuális orientáció szerinti diszkriminációt, a vallás és hit alapján történő diszkriminációt. Annak ellenére, hogy egyes tagállamokban meglehetősen nagy számú eset fordul elő, de ezek ennek ellenére egyedi esetek, egyéni esetek. Eh, Hauer professzor asszony beszélt a közvetett diszkriminációról. Igenis, van olyan helyzet, ahol mikor ez előfordul, és a jogalkotói oldalon próbálunk ugyan lépni, de a gyakorlatban egyszerűen más következmények keletkeznek, mint ahogy mi terveztük. Például beszélhetünk a koralapján történő megkülönböztetésről is. Ez egy bonyolult dolog a valóságban, és a szisztematikus megközelítés annyira beágyazódott a jogrendszerünkbe és a kultúránkba, hogy már észre se vesszük, hogy itt diszkriminációról van szó, pedig az, hogyha a következményeket vizsgáljuk. Ha tehát követjük azt az eszmecserét, amit a civil társadalom képviselővel lefolytattunk, akkor úgy tűnik, hogy a kor alapján történő diszkrimináció ö, ö, nagyon korán kezdődhet, már a 40. életév körül, és azért ez meglepő és elég kemény kijelentés. Az Európai Unióban ugyanis itt vannak a fiatal emberek, akik nem találnak munkát, mert és munkanélküliek, és másrészt viszont itt vannak az idősebbek, a 40-es éve, éveik elején is problémák merülnek fel, nagyon nehéz itt lépni, mert össz, nemzetközi összehasonlításokban gyakran vizsgáljuk, mennyire versenyképes a munkaerőnk. Hogyan megy ez át a gyakorlatban? hogyan jelenik meg ez a gyakorlatban? az emberek úgy érzik, hogy nem ösztönzik őket, nem teszik lehetővé számukra, hogy részt vegyenek a szakképzésben, a továbbképzésben, hogy javítsák az esélyeiket a már meglévő képzettségükhöz képest. De, és a munkaerő piac új kompetenciákat keres, de nem tesszük lehetővé, hogy az emberek itt lépjenek. Itt van a digitális piac, ez már realitás a valóságban. Azt kell látnunk, hogy ez már bekövetkezett, és új horizontokat nyit meg előttünk. Mégsem lehet reagálni. Másrészt viszont, hogyha egyszerűbbé tesszük a korai nyugdíjba vonulást, ez viszont sztereotípiákhoz vezetett, és ennek súlyos következménye is voltak, ami azt jelenti, hogy a teljes munkaidős karrierek egy harmada van a korai nyugdíjazás alatt. bizonyos esetekben, amikor a fogyaték nyilvánvalóvá válik, a elnök úr, ez, erre a társadalom reagál is, és még mindig vannak tagállamok, amelyek igyekeznek beruházni különböző szociális szolgáltatásokba ezen emberek számára, ahelyett, hogy abba ruháznának bele, hogy befogadó szociális politikáik legyenek, amelyek eltérnek a mainstreamtől a társadalomban és a munkaerőpiacon lehetővé teszi az emberek integrációját a fogyatékkal élők számára is. Újra és újra konfrontálódunk azzal, amikor azt nézzük, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre ezt az irányelvet, hogy hiányzik a minőségi adatszolgáltatás, és a tagállamok sem igazán akarják gyűjteni ezeket az adatokat. Ez egy kontraproduktív dolog, hogyha diszkriminációval szemben fel akarunk lépni. Ha áttekintjük a terepen a helyzetet, eh, itt látjuk, hogy nehéz megítélni valójában milyen változáson megy át az idevágó szakpolitika. ha egy kicsit tovább lépünk a részletekkel, mit is kellene tenni, hogyha a foglalkoztatás során vizsgáljuk a diszkriminációt, eh, akkor, hogyha ilyen észlelt diszkriminációról van szó, akkor vigyelembe kell venni az összes jogot, és azt gondolom, hogy általánosságból kellene közelíteni. Ez azt jelenti, hogy a harmonizáció fontos, a megfelelő jogi képeslet megteremtése, a támogatása a bíróság előtt, a megfelelő szankciók bevezetése szükséges, megfelelő panasz tételi lehetőségeket kell biztosítani annak érdekében, hogy a változatok teljes hozzáférést kapjanak a jogorvoslathoz. A civil szervezeteknek segítséget kell nyújtatni, például pénzügyi szempontból különböző programjaikban, és az Európai Bizottságnak kéne ezt megtenni annak érdekében, hogy aktívabban tudjanak részt venni a diszkrimináció áldozatai segítésében a tagállamoknak könnyebbé kéne tenni a szakképzésben, az oktatásban való részvételt, be kéne vonni a szakszervezeteket is, hogy fel tudjanak lépni egyértelműbben a foglalkoztatás során a diszkriminációval szemben. Egyelőre itt most befejezem, és kíváncsian várom azt, hogy a kollégáim hogyan viszonyulnak az eddig elmondottakhoz, és kíváncsian várom a hozzájárulásaikat. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak, Koslovska asszony. E, köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és Uraim, mindenek előtt köszönöm az előadónak az általa elkészített jelentést. A közelmúltban a szöveg jelentős változtatásokon ment keresztül. És úgy látom, hogy sok megjegyzést, észrevételt beépített most az előadó a szövegbe, amit köszönök. Az irányelv, amelyre a jelentés vonatkozik, egyre fontosabbá válik különösen a vallással, a hittel kapcsolatos vonatkozásai. Európa ugyanis különösen egy tekintetben egyre sokszínűbbé válik. Továbbra is fenn marad a migrációs, a bevándorlási vagy menekült válság, és ez valószínűleg a következő években is így marad. Ezért is egyre nagyobb jelentősége lesz az irányelvnek, aminek a segítségével a továbbra is felmerülő konfliktusokat, feszültséget jobban lehet majd feloldani. A jelentéshez fűződő észrevételeimben elsősorban a vallás szabadsággal, a vallás kérdésével foglalkozom, és szerintem itt még nagyobb részletességre lenne szükség a jelentésben. Ugyanígy nagyobb figyelmet kellene szentelnünk annak, hogy a különböző oktatási formák sokszínűsége is mennyire fontos a formális mellett létezik az a formális, vagy, vagy informális, nem formális képzés is, aminek szintén nagy a jelentősége. Emellett szólnunk kell az idegengyűlöletről, neofasiszta tendenciák és migráció ellenes nézetek egyre nagyobb teret nyernek. Az alapvető szabályok ismerete ezért szintén egyre fontosabbá válik. Most átérnék a részletesebb megjegyzéseimről. A részletesebb megjegyzéseim tehát a következők. Először is nézzük a fogyatékkal élőkre vonatkozó fejezetet. Itt vissza kell térnünk az ENSZ um, fogyatékkal élők jogaival foglalkozó egyezményére, hiszen um, ezzel az egyezménnyel kiemelten foglalkozunk, abban a kontextusban is, hogy olyan környezetet kell teremtenünk a fogyatékkal élők számára, amely hozzásegíti őket, vagy biztosítja le számukra a jogaik gyakorlását. Ezeket a szabályokat a nemzeti jogban is tükröztetni kell. A köztereken meg kell akadályozni a diszkriminációt, lehetővé kell tenni, hogy önálló életet, életvezetést és a köztereken való önálló mozgást a folyatékkal élők számára. A következő a 16. pont, amiről röviden szólni szeretnék az életkorral foglalkozik ez a rész, ami szintén számos esetben lehet a diszkrimináció forrása. Itt négy kritérium szerepel, de hogyha csak a négy legfontosabb diszkriminációs kritériumot vesszük, akkor az életkor kiemelt helyet kap. Legalábbis Lengyelországban az a helyzet, hogy a munka nélküliek nagyon magas munkanélküliség sokkal magasabb arányú a fogyatékkal élők körében, mint a nem fogyatékkal élőkében. Ebből a szempontból fontos szerepe lehet a digitalizációnak. Ez megváltoztat a számos tekintetben a munkavégzést, illetve a digitális munkaerőpiacon való részvétel számos vetületével jobban kellene foglalkozni, hiszen képzésre, oktatásra van szükség, és ahhoz, hogy a digitalizációt ne fenyegetést jelentsen, vagy valami negatívumot a fogyatékkal örök számára, hanem lehetőséget képzésre, oktatásra van szükség. Sokszor a munkaadók ürügyként használják fel a digitalizációt, hogy közvetlen vagy közvetett módon kizárjanak bizonyos csoportokat a munkavállalásból, arra hivatkozva, hogy nem rendelkeznek digitális készségekkel, képességekkel. Következő 19. pont. Itt van egy hivatkozás az összes munkavállaló átképzésére. Nos, megint csak a digitális készségek szélesebb kontextusába helyezve ezt a kérdést. A legfontosabb dolog az, hogy ne csak az előzetes képzettség kvalifikáció számítson, hanem az új készségek elsajátítására kell helyezni a hangsúlyt. A követelmények folyamatosan változnak, és ez alkalmazkodni kell, de ez nem jelenteti a, azt, hogy folyamatosan a munkahely változtatására is kényszerüljenek az emberek. A következő fejezet kapcsán a 24. pontra szeretném még felhívni a figyelmet. Ez felhívja a tagállamokat arra, hogy az LGBTI családok definícióját alkossák meg. Most itt nem vagyok benne biztos abban, hogy értem, hogy ez mire e, vonatkozik e, ez a bekezdés, ezt szerintem világosabban kell megfogalmazni, és aztán el kell dönteni, hogy egyáltalán egyetértünk ezzel vagy sem. A 28 pont, ajánlások. Ezek között nagyon sok a racionális, jó ajánlás. Ugyanakkor az is szerepel itt, hogy az áldozatok adó kedvezményt kell, hogy kapjanak. Hát ez, ezzel az ez azért túl messzire megy. Itt ezzel kapcsolatban éppen ezért majd módosító indítványokat fogok benyújtani. Voltak olyan észrevételek, eh, amelyek szerint eh, a munka eh, sokszor nincsenek tisztában a saját jogaikkal, és ezért nem élnek panasszal. Én más okokat is látok. A diszkrimináció elszenvedői csak akkor élnek panaszal, hogyha nagyjából biztosak lehetnek abban, hogy ezt komolyan is veszik, és történik valami. Ezért a jogszabályok is fontosak. És van, amikor a, jogsz, a panasz szal élés lehetőségétől vel azért nem élnek az érintettek, mert félnek, hogy elveszítik a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen, most, szépen, most pedig Linge Bisjute asszony, ugyancsak árnyék előadó kapszót. Köszönöm, elnök asszony, és mindenek előtt Renate Webernek, az előadónknak köszönöm a munkát. Úgy gondolom, hogy nagyon jól megírt ez a jelentés. És az árnyék előadókkal együtt egy csapatban dolgozva, biztos vagyok abban, hogy nagyon jó jelentés fog megszületni. A professzor úr ismertette a, a tanulmányt, a vallási alapú átáll és megkülönböztetés témakörében. Azt hiszem, hogy a jelentésben ezzel kapcsolatban is több szempontra érdemes rávilágítani. Mindenek előtt azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Európa ugye előregedik, egyre tovább élünk, és ezért elengedhetetlen a nyugdíjkorhatár felemelése. Ha körülnézünk a tagállamokban, akkor azt látjuk, hogy nem mindenütt és minden országban van lehetőség arra, hogy idősebb munkavállalók munkában maradjanak, vagy újra belépjenek a munkaerőpiacra. Elég gyakran éri őket diszkrimináció, vagy olyan okok miatt azt mondják az idősebb munkavállalóknak, hogy bizony helyet kell adniuk a fiataloknak erről is szólni kell a jelentésben, ki kell emelni, hogy az irányelv eh, az ilyen diszkriminációt nem engedi meg, nem szabad kiátszani egymás ellen generációkat. Eltérő, mind különböző generációk is meg kell, hogy találják a helyüket a munkaerőpiacon, és mindegyik nemzedéknek lehetővé kell tenni a munkaerőpiaci integrációt, nem szabad egyik eh, generációt sem diszkriminálni. A délelőtti ülésen elég sokat beszéltünk az ENSZ egyezményről, folyatékkal élők jogaival kapcsolatos egyezményről. Véleményem szerint az EU-ban a folyatékkal élők a népességnek egy olyan csoportját alkotják, amely elég gyakran szenved el hátrányos megkülönböztetést a munkaerőpiacon. Elsősorban azért, mert a munkahelyeket nem úgy alakítják ki, hogy ezek alkalmasak lennének a fogyatékkal élők foglalkoztatására. Az Európai Parlament nem tudott kötelező jogszabályokat elfogadtatni erre vonatkozóan Természetesen ehhez beruházásokra lesz szükség a munkahelyek ilyen átalakításához, hogy megfeleljenek a speciális igényeknek de nem is motiváljuk eléggé a fogyatékkal élőket arra, hogy megpróbáljanak belépni a munkaerőpiacra. A szakképzés sem lehetősége sem adott a fogyatékkal élők számára. Itt sok munka vár a munkadókra is, a közösségekre, maguknak a folyatékkal élők szervezeteire is, és a különböző munkaerőpiaci szervezetekre. A bizottságot majd fel fogjuk hívni arra a jelentésben, hogy a 2020-as stratégia félidős felülvizsgálatánál ezeket a szempontok is vegye figyelembe. Volt egy pont, amit nem teljesen értettem a jelentésben, hogy az irányelv miért nem biztosítja a mind a négy kritérium kapcsán a, a gyűjtését. Ez, ez elég nehezen érthető számomra, tehát a négy diszkriminációs kritérium em, ilyen említése a szövegben. Jobb lenne felhívni a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatot az adatok összegyűjtésére a tagállamokban. Azt javaslom emellett, hogy gondolkozunk el azon, érdemes lenne-e a jelentésben foglalkozni a munkahely helyi zaklatás kérdésével. Ez lehet szexuális zaklatás, de lehet a zaklatás ürügye indoka, akár vallási meggyőződése, vagy szexuális orientáció, irányultság. Itt mindenképpen a diszkrimináció és a zaklatás áldozataira kell koncentrálnunk. Úgy gondolom, hogy Gyakran félnek azok, akiket a hátrányos megkülönböztetés éri, akár az életkoruk, vagy a vallásuk, vagy a szexuális irányultságuk miatt. Félnek az emberek attól, hogy panasszal éljenek, félnek attól, hogy emiatt esetleg elveszítik az állásukat és itt elérkeztünk ahhoz, hogy mennyire fontos a tudatformálás, az érzékenyítés, a jó tapasztalatok, gyakorlatok cseréje, hiszen eltérő tapasztalatokkal rendelkezik a 28 tagállam. Mindenképpen sok a feladatunk, sokat kell tennünk annak érdekében, hogy ne féljenek az emberek, hogy nyugodtan, nyíltan beszéljenek a diszkriminációról, és az irányában említett diszkriminációs okokról. Szoros együttműködésre van szükség az EU intézményei, a szociális partnerek, valamint természetesen közöttünk a, a raportőr és az árnyékelődök között is. Köszönöm szépen. Helena Stevens a következő hozzászól ugyancsak árnyék előadó. Köszönöm szépen. Szeretném Weber asszony jelentését üdvözölni, nagyon tetszett. Ma délelőtt, amikor az ENSZ egyezmény megvalósításával kapcsolatos jelentésről vitáztunk, nagyon örültem annak, hogy itt volt. Szeretném azt is elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a CRPD és azok a végkövetkeztések megjelentek, én úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha konkrétabb formába tudnánk önteni a különböző cikkeket a CRPD-ben lefektetett diszkriminációra vonatkozólag. Nincsen hierarchia a különböző fajta diszkriminációk között. És úgy gondolom, hogy a többszörös diszkrimináció még nagyobb problémát jelent, és nagyon bizonytalan helyzeteket eredményez ez gyakran azért is alakul ki, mert a különböző sztenderdek nagyon fragmentáltak a tagállamokban, és erről egyébként nem esik szó a jelentésben. Úgy tűnik, hogy az is, hogy a diszkrimináció kapcsolatos bejelentések száma növekedett, ezért, hogy javítani tudjuk az implementációt, nagyon fontos az, hogy jobban odafigyeljünk arra a fajta védelmi rendszerre, ami már most is létezik. Mielőtt újabb jogszabályokat alkotunk, a meglévők érvényesítése lenne a prioritás, Szeretném meghallgatni a kollégákat, és remélem, hogy meg fogják hallgatni a többi fogyatékkal élő szervezeteket is, mint ahogyan azt már korábban is kértem, és szeretnék arra is rámutatni, hogy csak akkor lehet a diszkrimináció ellenességet biztosítani, hogyha átfogóan az élet különböző területein megtesszük ezt. Köszönöm, Stevens asszony. Kári képviselőnek adnám meg a szót, de ő nincs itt. Akkor a következő árnyékjelentést tevő következik. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni Renátának a nagyon jó munkáját, és természetesen a tanulmány készítőinek is köszönöm a munkáját, mert ez nagyon hatékony volt, nagyon hasznos. Renate egyébként már be is építette az ő ajánlásait a munka dokumentumba. Ez egy nagyon jól struktúrált jelentés van, két bevezető gondolat, amivel teljes mértékben egyetértek. Például arra gondolok, hogy ki kellene jutnunk ebből a holdpontból, horizontális szempontból, és mindenhogyan szeretnénk ezt a lehetőséget megragadni. Aztán az egyes pont, Ebben azt olvashatjuk, hogy attól függetlenül, hogy majdnem minden tagállamban történtek előrelépések és intézkedések, de ez mégsem eléggé szisztematikus, és nem fed le mindenfajta öm, területet. Tehát tovább kell folytatni az erőfeszítéseket. Elég, eleget beszéltünk már azt hiszem a vallási, illetve hitbeli megkülönböztetésről, diszkriminációról. A négyes pontot újra kellene írnunk, mert úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban meg kell várni az Európai Emberi Jogi Bíróságot is, és az ő hozzászólásukat. Aztán Stevens asszony már beszélt Renáta is, és mások is a jelentésről, illetve a vonatkozó ENSZ jelentésről, és a fogyatékkal élőkről szóló dokumentumokat megemlítették. Én úgy gondolom, hogy itt inkább azt kellene megvizsgálni, hogy hogyan tudnánk érvényre juttatni az állásfoglalásainkat, illetve az ajánlásainkat annak érdekében, hogy ne legyenek egymást fedő vagy egymással ellentétes tendenciák. Nézzük most a kort. Nos, ezzel kapcsolatban látjuk, hogy van egy jelentés, amely a fiatalok munkavállalására vonatkozik, valamint egy másik dokumentum, ami pedig az idősek munkavállalására vonatkozik. A Kukán jelentés, amelyet nem régen fogadtunk el, szintén erről szól, 2012-ben nagyon jó ajánlások születtek ezzel kapcsolatban. Fontos lenne, hogy az idősek munkavállalását legalább olyan komolyan vegyük, mint a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét, hiszen Tíz évvel a nyugdíjkorhatár előtt a az alkalmazhatóság nagyon rossz helyzetben van, tehát úgy gondolom, hogy ez egy komoly probléma, amivel foglalkoznunk kell. Ami a szexuális orientációt illeti, a 24-es pontot külön kellene választani, és ezt még definiálni kellene. A mi ö, választókerületünkben például a család fogalma férfi-nő kapcsolat, illetve ilyen értelemben értelmezhető csak, tehát az LGBT jogok ebből a szempontból nem valósulnak meg, ami azt jelenti, hogy először a meglévő jogalkotásban lévő diszkriminációra okot adó intézkedéseket kell megszüntetni. Én nem gondolom, hogy ez az egyetlen ilyen eset lenne. Szerintem nagyon sok hasonló intézkedés van érvényben más tagállamokban is. Ami pedig a horizontális aspektusokat illeti. Nézzük most először a minőségi adatokat. Nagyon sokan hivatkoznak az adatok hiányára. Nem tudom, Renáte, Az adatokat nem tudom, hogy honnan kívántad be ö, szerezni, azt hiszem, hogy fontos lenne ezt is tisztázni, de az alapjogi ügynökség részéről tudjuk, hogy az Európai Unióban ott van a Eurostat, a statisztikai hivatal, amelyik tagállami szinten kezeli a statisztikai kérdéseket. Nos, hát korábban az én javaslatomat megtagadták, amelynek az volt a lényege, hogy a vallás, hit, szexuális orientáció, vagy más nemzeti, illetve fai hovatartozás miatti diszkriminációt egyaránt ilyen módon kezeljük. Most hát én megvizsgáltam azt, hogy a különböző tagállamokban hogyan működnek a statisztikai hivatalok, és azt is tudom, hogy néhány tagállamban a kérdőívekben jelentkeznek ezek a kérdések önkéntes válaszadási kérdésként merülnek fel. Nos, hát úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogy ezen a területen legyen egyfajta jogharmonizáció. Ez a jövőre vonatkozólag mindenképpen feladat, mert csak így lehet összehasonlítható adatokat biztosítani a diszkrimináció mentesség elérése érdekében. Köszönöm, hölgyem! Most pedig Laura Ágia következik. Köszönöm szépen! Valóban én is köszönöm Weber asszonynak a munkáját, mert az, amit ma megállapíthatunk, az az, hogy ő megpróbálta a legnagyobb hiányosságukra felhívni a figyelmet, ennek az irányelvnek a legnagyobb hiányosságaira. Sokat beszélünk diszkriminációról, és ez helyes is, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy most a foglalkoztatási kérdéseken keresztül világítsuk meg ezt a problémát, márpedig ez az irányelv igaziból nem tartalmazza a munkavállalással kapcsolatos aspektusokat. Tehát nagyon sok szó esik ebben a jelentésben a különböző fajta diszkriminációkról, de a munkahelyi vonzatokról kevésbé, pedig ez nagyon fontos, és ezért jó ez a mostani jelentés. Nagyon sok a korlátozás még, és ezért megpróbálunk mi is majd még pozitívan és konstruktívan hozzájárulni ehhez a jelentéshez. Például azzal kapcsolatban, hogy van itt két referencia, amit szerintem tovább kellene gondolni. Az egyik például a fogyatékkal élők munkavállalási diszkriminációja ellenes intézkedések, ez rendkívül fontos, és egyébként fontos az is, hogy jogbiztonság legyen ezen a területen. Van itt még egy másik kérdés is, amit talán tovább kellene gondolnunk, arra gondolok, hogy hogyan lehetne a munkahelyeket a fogyatékkal élők igényeinek megfelelően kialakítani. Például a munkahelyi, a munkavállalók védelmére, tehát munkahelyi biztonság kérdését is meg kell vizsgálnunk a fogyatékkal élők szempontjából, és konkrét esetekre lebontva ezt a helyzetet, tehát nem csak egy katalógus kell összeállítunk arról, hogy milyen jogokkal is kellene rendelkezniük az embereknek, és hogy hol történik diszkrimináció, nem itt valami konkrét javaslattal is elő kellene állni, minél konkrétabbá tesszük ezeket a javaslatokat, annál jobb. Néhány apró kritikát azért megfogalmaznék még, és módosításokat is be fogok majd terjeszteni ebben az értelemben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a hogy a társadalombiztosítási rendszereket hozzáigazítsuk a diszkriminációmentességhez, hogyan lehet megőrizni a munkahelyeket, és a nyugdíjazási korra vonatkozó, vagy nyugdíjkorhatára vonatkozó a nemzeti jogszabályokat is harmonizálni kell. Az irányelv szerintem ebben nem fogalmaz eléggé pontosan, tehát ide még további javaslatokat kellene megfogalmaznunk. Valóban nagyon sok fajta diszkrimináció létezik. Egyetértek azzal is, ami a munkahelyi zaklatással kapcsolatban hangzott el. Tényleg nagyon sokfajta diszkrimináció van, de nem elég az, hogyha ezeket csak megemlítjük, konkrét javaslatokkal kell előállni, és konkrét vízióra van szükség, mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy melye, milyen eszközök állnak a kezünkben, Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy Renátával eszmét tudtunk cserélni, de néhány kérdést konkrétabban fel kell vállalnunk. Most például válsághelyzet van a migráció miatt. Integrálni szeretnénk a munkaerőpiacon a bevándorlókat. Nos, hogyan tudjuk ebben a helyzetben a diszkriminációmentességet javasol, garantálni? Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy őket úgy építsük be a munkaerőpiacunkba, hogy az ne legyen diszkrimináció forrása, és hogy ne legyenek további törésvonalak a különböző világok között. Én azt hiszem, hogy ez az irányelv túl sok területet hagyott lefedetlenül, úgyhogy nagyon nagy munkát végeztünk most azon keresztül, hogy ezeket a hiányosságokat megpróbáltuk most pótolni. Uh, thank you, Mara Bizot. Köszönöm szépen, Mara bizottam Köszönöm szépen. A diszkrimináció. Dominik Márten úr, öné a szó. Diszkrimináció ö, vallási alapon. Ö, handicap, vagy kor, vagy ö, szexuális orientáció révén nagyon nagy aggályokat fogalmaztunk meg. Egyik helyen itt vannak a szakár problémák, máshol pedig a fejkendő problémák. Én úgy gondolom, hogy ha mindenkinek tetszeni akarunk, akkor képtelenek leszünk megoldást találni. Szerintem itt a laikus, tehát a laicitáson keresztül kellene hozzáállni ehhez a kérdéshez. Az államoknak laikusnak kell lennie, és a vallás a magánélet része kell, hogy legyen, és semmilyen módon nem szabad, hogy ez más, az élet más területein megmutatkozzon. Az emberek szabadsága ott ér véget, ahol a, következ, tehát ahol a másik ember szabadsága kezdődik. Én szerintem, hogyha ezt ilyen értelemben kezelnénk, sokkal könnyebb lenne a helyzet, nem lennének szakál problémák, turbánok és fejkendők, ami pedig a szexuális orientációt illeti, ez is egyértelmű, hogy a magánéletnek a része, és ezt nem kell a közféra elé tárni. Én például sosem láttam még az életemben heteroszexuálisok felvonulását, amelyben mesztelenül táncolnának tankokra, illetve más járművekre felkapaszkodva. Én sose gondoltam volna, hogy ezek a kérdések, a vallás és a szexuális gyakorlat, ami szerintem a magánszférába tartozik, hogy ez máshol is megmutatkozzon hogyan fogunk tudni az ellen harcolni, hogy például a vállalkozók minden bizonyal, főként amikor fizikai munkáról van szó, akkor fiatalokat akarnak majd felvenni, akik erősebbek és tovább tudnak dolgozni. Ez egy egyértelmű helyzet, nem tudom, hogy ez ellen mit tudunk tenni. Bizottó asszony azt is kéri a fogyatékkal élők számára, hogy próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci diszkriminációt megszüntessük. Itt nem jogi akadályokról beszélünk, hanem konkrét fizikai akadályokról, de közvetett helyzetekről is, mert nincsenek olyan képzési gyakorlatok, amelyek a fogyatékkal élők beillesztését a munkaerőpiacra előmozdítanák. Ez nagyon nehéz, erről sokat beszéltünk ma már, és azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyet is értünk. És végül pedig, mint ahogyan önök is, az alapelveket mm, mi mindig is védeni fogjuk, nem akarunk diszkriminációt, semmiféle diszkriminációt, de csak abban az esetben valósulhat ez meg, ha a, az intim szférát elkülönítjük a közszférától. Thank you, Madam Lop- Köszönöm szépen. Lope Fontanyi szintén szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt az előttem szólókhoz hasonlóan én is szeretnék köszönetet mondani Weber asszonynak a kiváló munkájához. Hét oldalról beszélünk, de tömören összefoglalja a lényeget ebben a hét oldalban is. Természetesen azt látni kell, hogy a társadalom látásmódja a diszkriminációval szemben megkönnyítette az irányelv végrehajtását, hiszen itt egy sikerült ezt kibővíteni újabb területekre is, mint például a foglalkoztatás. De az előadóhoz hasonlóan én is azt tudom mondani, hogy van továbbra is gyűlöletbeszéd, xenofód beszédről hallunk, olyan tendenciák megfigyelhetők, most konkrétan a migrációs áramlatok összefüggésében is. Ezért fontos, hogy egy információs és egy tudatosítási kampányt folytassunk annak érdekében, hogy a radikalizálódást megakadályozzuk a társadalmunkban. Két pontra korlátoznám a mondani valómat, két csoportot említenék meg, amelyeket én fontosnak tartok a szövegben is. Kozlavska Rajewski kolléganőnk beszélt egy kisebbségről eh, Spanyolországban, de eh, a saját hazájában a roma kisebbség, és náluk is vannak romák, és bizony nekik nagy nehézségeik vannak. 60%-uk panaszkodik arra, hogy nem találnak elég munkát. Ezt tudatosítani kell, és eh, az itt működő civil szervezeteket is támogatni kell. Számosan vannak a civil szervezetekben, akik önmaguk is romák, és ezért aztán ismerik is ezt a kisebbséget, és ők látják a legjobban a problémákat itt a szakbizottságban sokat beszéltünk már fogyatékkal élő emberekről is, és azt gondolom, hogy ezt konkretizálnunk is kellene. Most meg kéne nézni, hogy a fogyatékkal élő nőknek milyen nehézségeik vannak, hiszen az egy plusz diszkrimináció, amelynek kivennek téve, és vannak a migráns nők is, akár fogyatékkal élők is, egy háromszoros migráció, el kell, hogy mondjuk, hogy az ő körükben a munkanélküliségi ráta rendkívül magas. Ezért aztán első lépésben arra kell törekedni, hogy ezeket az embereket fokozottabban vonjuk be a munkaerőpiacra. Itt törekedni kell arra, hogy a nemek közötti különbségeket áthidaljuk. Mint mondtam, felvilágosító kampány, tájékoztató kampány, és fel kell hívni, hogy milyen jogaik vannak ezeknek a polgároknak, és ehhez jobb adatgyűjtésre is szükség van. Ezzel jobban tudjuk mérni az irányelv végrehajtását, és a további fejlődés lehetőségeit vizsgálhatjuk. Sulce úr. Elnök asszony, előadó asszony. Most a hosszas hozzászólások után én egy kicsit rövidebben próbálom elődni a négy pontomat. Mindenek előtt gratulálni szeretnék az előadónak, ez egy kiegyensúlyozott jelentés, véleményem szerint számos aspektusra hívja fel a figyelmet. Talán amit jobban kéne hangsúlyozni, az egy digitalizáció, mint téma, ez az idősebb emberek számára is esélyt jelenthet. A 18. pont hol ezt látom itt a fogyatékkal élők között, hát a német fordításban meg kell, hogy mondjam, túl negatív a szöveg, talán Mm, jobban meg kéne vizsgálni, hogy az emberek, a robotok viszonyát úgy lássuk, hogy ebben van esélyünk is, hogy a robotokat felhasználjuk az idősek támogatására, segítésére, hogy adott esetben tovább maradhassanak a munkaerőpiacon, a munkavilágában. A harmadik pont, amit felvetnék, az az adatgyűjtés, az irányelv keretében persze erre törekedni kell, de azért látok nehézségeket is, főleg az adatgyűjtés vonatkozásában igen érzékeny adatokról van szó, és hát a ráfordítás és az eredmény egy helyes egyensúlyát nehéz megtalálni itt. A negyedik pont a legjobb gyakorlatok cseréje a diszkrimináció elleni harcban, európai szinten ezt érdekesnek tartom, és értelmesnek. Köszönöm. Köszönöm valamennyiüknek a hozzászólásaikat. Van valaki jelen az Európai Bizottság részéről, aki ki kívánja egészíteni az eddigieket? Parancsoljon szót dok. Köszönöm szépen. Szeretnénk megköszönni a jelentéstevőnek uh, a jelentéstervezetét. Ez nekünk nagyon érdekes. Ez egy olyan fontos témában érkezik, ami számunkra is uh, kulcskérdés, és sokat dolgozunk ezen az ügyen, ügyön, hiszen az irányelv megsértésével kapcsolatos panaszok kérdésében nagyon sokat kell dolgoznunk, ugyanakkor a képzés közvéleménynek a problémára való figyelemfelhívása és mindenféle más témákban is sokat tevékenykedünk. Természetesen megpróbáltuk felírni azokat a kérdéseket, amelyek a vallással kapcsolatos disk- diszkriminációra vonatkoznak. Fontos lenne itt a joggyakorlatot is látni. Ezen kívül minden bizonyal önök is tudatában vannak annak, hogy a fogyatékkal élők témájában. Itt van ugye most a European Accessibility Act, tehát a hozzáférhetőség, akadálymentességi irányelv. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Thank you. Uh, Köszönöm. Egy néhány szó még a végén az előadó részéről. Köszönöm szépen, mondja az előadó szeretném elmondani, szerencsésnek mondhatom magam, az az igazság, hogy együtt működünk, tényleg az árnyék előadak a más kollégákkal is a jelentésen, olyan kollégákkal működünk együtt, akik hasonlóképpen gondolkodnak ezekben az ügyekben, és tényleg szándékuk, feltett szándékuk, hogy a diszkriminációval szemben határozottan felépjenek, ezt nem lehet elfogadni, és a tagállamok szintjén határozottan képviselik ezt az álláspontot. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nagy örömmel várom a további együttműködést az árnyék előadókkal. Csak egy néhány pontot kiragadnék, csak azért, hogy röviden megkapargassam ezeket, hiszen később fogjuk ezeket megbeszélni. Mindenek előtt itt vannak az ajánlások, amelyek szerepelnek a jelentésben majd, meg módosítók is lesznek nyilvánvalóan, ezek is egyfajta ajánlások, ezek a módosítók, ezek lehetőséget kínálnak arra, hogy hozzáférjünk ehhez a szöveghez igazán, hogy jogi megoldásokat keressünk. Bizonyos államok egyébként már biztosítanak ilyen lehetőségeket, mások pedig tovább haladnak. E, e, vannak, akik egyébként azt mondják, hogy arra hivatkoznak, hogy nem kötelező ez a jelentés. Sajnos azt kell mondjam, de hát a tagállamokra kell bízni ezt minden esetre néhány kolléga felvetett egyes ügyeket. Vegyük például az LGBTI családtagjai, ezek a kollégák a tagállamok szintjén tényleg a alapjogi ügynökség részéről vizsgálják a kérdéseket. Itt nem arról van szó, hogy a tagállamok meg kell, hogy változtassák az alkotmányukat, mondjuk, hogy ők hogyan látják a családot, hogyan definiálják ezt. Nyilvánvalóan ilyet nem várhatunk el, ilyen messzire nem mehetünk, de a család tagok konkrét definícióját tekintve azt látni kell, hogy vannak következtetések. Például, hogyha valakinek van egy betegsége, balesetet szenved, akkor kiápolja kifelé a családtagként. Például ilyen szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy mit veszünk családtagnak, és az adatok ezzel a végére érek, az adatgyűjtés valóban vannak, EU szintű ügynökségek is erre szeretnénk, hogy ők gyűjtsék az adatokat, és meg is fogják tenni egyértelműen, de fontos, hogy a tagállami szinten is gyűjtsenek ilyen adatokat, egyszerűen azért, hogy lássuk, hogy hogyan haladnak, haladtak ezekben az ügyekben, amikor fel kell lépni a diszkriminációval szemben, tudatosítás és különböző típusú oktatásról, képzésről, felvilágosításról beszélhetünk. Örülök a munkának, a kollégákkal. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. A módosítók határ ideje március 3-a, dél, 12 óra Március 22-én, 23-án vitatjuk meg a módosítókat a szakbizottsági szinten. Április 18-19-én szavazunk, fogadjuk el. Tovább lépünk a 11-es pontra napi rendünkön. Ez az egységes piaci stratégia, ez egy első megvitatása egy véleménytervezetnek. Az IMKO saját kezdeményezésű véleménye. Ulrike Trebéziusnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egységes piac, ha jól hajtják végre, rendkívüli esélyeket kínál az európai vállalatok számára, szolgáltatások, áruk, tőke mozgása esetében nagyobb növekedést biztosít, és így munkahelyeket is teremt. Ezzel a véleménnyel igyekeztem egy néhány pontra koncentrálni, amelyek a foglalkoztatási szakbizottság számára fontosak lehetnek. Az elmúlt időszakban sok munkát fektettünk ebbe a területbe, például a digitális egységes piacra kapcsolatos véleményükön keresztül. Ennek a véleménynek a megfogalmazójaként igyekeztem az eddig elérteket már beépíteni, és olyan területeket kerestem, ahol az EU tényleges többletértéket biztosít az egyes tagállamok számára a munkahelyteremtésben, a növekedésben. Mivel a korlátozott a szavak száma, amelyeket használni lehet, ez korlátozást jelent az üzenetben is. Ennek ellenére megragadom az alkalmat, hogy kitérjek az egyes pontokra. Az első három bekezdésben röviden bemut, igyekeztem bemutatni az egységes piac fejlődését. Látni kell, hogy az egységes piac számos esélyt kínált, de továbbra is vannak területek, amelyeken javítani kell, hogy a teljes potenciált ki tudjuk meríteni, amikor munkahelyek teremtéséről van szó. A 3-4-6-os bekezdésben arra hívtam fel a figyelmet, hogy fontos, hogy elmélyítsük az egységes piacot, éljünk az új lehetőségekkel, de biztosítani kell azt is, hogy megfelelő intézkedéseket kell hozni a visszaélések elkülönése érdekében az egyes standardek kapcsán. Az ötödik bekezdésben a megfelelő szabályozói keret létrehozását hangsúlyoztam, a munkahelyeket ér, mindennek előtt a digitális agenda keretében igyekszünk új munkahelyeket teremteni. A, a kis és középvállalatok számára kívánunk kibontakozási lehetőséget kínálni, hogy ők tudjanak tényleges munkahelyeket teremteni. A meglévő mechanizmusokat úgy kell javítani, hogy itt is az új munkahelyek teremtését támogassuk. A 7-8-9-es bekezdésben lehetőséget kerestem arra, hogy a foglalkoztatás szempontjából, a szociális aspektusokból kiindulva hogyan lehet az egységes piacot javítani. Itt megneveztem néhány intézkedést, egy például a szolgáltatási területen egy célzottabb ágazati megközelítést alkalmaznánk. A szolgáltatásban meg kéne állapítani olyan ágazatokat, amelyek nagyon fontosak a munkahelyteremtés szempontjából, tehát a vállalati szolgáltatásoknál vagy az építőiparban hogy komoly potenciálok lehetnek. A második pont, meghatároztam a jobb keret feltételeket, az egyszerűsítés, a gyorsítás ügyében például, amikor a szakképzések elismertetéséről beszélünk Végül pedig felszólítom az Európai Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy munkahelyek teremtését segítsék elő a az egységes piacon, és intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a már meglévő sztenderdeket megvédjük. Mint már mondtam, a szavak száma korlátozott, nem tudtam sajnos több tartalmi érdemi kérdést felvetni, de abban bízom, hogy a módosítóikkal illetve saját módosítókkal, vagy az árnyékeladók módosítóival sikeresek lehetünk, és sikerül egyértelmű és pontos véleményt megfogalmazni. Örülök az együttműködésnek, a jövőbeli együttműködésnek, és várom, hogy a javasolt módosítókat a jövő hétig előterjesszék. Szívesen állok rendelkezésükre időközben. Köszönöm szépen. A néppárti árnyék előadó nincs jelen. Van, aki a néppárt nevében itt van, és helyettesíti őt. Maria Aréna következik, szocialista és demokrata. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a jelentést. Ebben a jelentésben végre arról olvashatunk, hogy munkavállaló az IMCO jelentés kapcsán már mintha elfelejtettük volna azt, hogy a belső piacon vannak munkavállalók is. Szerintem nagyon fontos az, hogy ez a szakbizottság véleményt fogalmazzon meg erről a kérdésről, mert fontos a munkavállalók helyzete. Köszönjük szépen a különböző javaslatokat, néhány módosítást minden bizonyal meg fogunk fogalmazni. Én szerintem néhány helyen javítani kell, pontosabban kell fogalmazni, például a preambulum bekezdésekben el kell tüntetni azt a részt, ami arra vonatkozik, hogy ma csak a belső piac hiányosságai miatt van válság. Hát azért ez nem igaz. Itt van például a 2008-as pénzügyi válság és annak a begyűrűzése a munkaerőpiacra. Nem hiszem, hogy csak a belső piac hiányosságaira vezethető vissza ez a mostani válság, még akkor is, hogyha jó lenne persze, hogyha a belső piac még jobban működne. A magas munkanélküli ráták Európában egy olyan kérdés, amelyet a belső piaci eszközökkel kell megküzdenünk. Fontos az, hogy minőségi és jól fizetett munkahelyek jöjjenek létre. Ezen kívül arra is emlékeztetnék, hogy a szociális konvergencia az az eszköz, ami révén jobban fog működni a belső piac, mert most nagyon nagyok a divergenciák, mind szociális, mind munkaügyi szempontból, mind környezetvédelmi szempontból, és akkor még nem beszéltem az adóügyi különbségekről, amik szintén hozzájárulhatnak mindehez. jó néhány módosítást is megfogalmazunk majd, aminek az lesz a lényege, hogy fenntartható fejlődést szeretnénk látni, és minőségi munkahelyeket. Arra is emlékeztetnünk kell, hogy amikor administratív egyszerűsítést szeretnénk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a szociális védelmi mechanizmusok vagy az egészségvédelmi mechanizmusok valamiféle korlátot jelentenének, mindig fölfelé kellene inkább törekedni, és nem egy legkisebb közös vagy egy nevezőre jutni, hanem inkább mindenhol javítani a helyzeten. A tisztességtelen versenyellenes harc is fontos téma. Én úgy gondolom, hogy ezek a módosítások minden bizonyal hozzájárulnak majd konstruktív módon ennek a jelentésnek a sikeréhez. Thank you, uh, Madam Harkin. Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm a kolléganőm nevében szólok, aki ma sajnos nem tud itt, jel, itt lenni. Köszönöm az előadónak a kitűnő jelentés tervezetet. Egyetértek az előadóval, és a vélemény sok megállapításával. Teljesen egyetértek azzal, hogy az vállalkozások elé állított akadályok akadályozzák a munkahelyteremtést. Egyetértek abban is, hogy a digitalizáció lehetőségeket és kihívásokat egyaránt jelent. Biztosítani kell, hogy Európa a digitális egységes piacból adódó lehetőségeket kiteljesíti. A belső piaci stratégiát arra kell felhasználni, hogy a KKV-k számára jobb üzleti környezetet hozzunk létre. Örülök annak, hogy a szolgáltatások belső piaca is prioritás a jelentéstevő szerint, és az egész szolgáltatási ágazatot az egy, egységes piaci struktúrával kell alakítani, így biztosítható itt is a munkahelyteremtés. Viszont hiányolom a jelentésből azt, hogy nem mondja ki, hogyan lehetne konkrétan erősíteni a KKV-k szeré, KKV közötti környezetét, és így er, több munkahely létrehozását elősegíteni. Ehhez hozzátartozna az adminisztratív teher csökkentése, és például egy egységes digitális platform platform a KKV-k számára. Néhány módosított be fogok nyújtani ez ügyben. A digitális készségek valóban kihívást jelentenek a digitális gazdaságban. Én nagyobb hangsúlyt helyeznék a digitális készségekre, és erről is küldök majd néhány módosítót. Összességében jó ez a jelentés tervezet, jó kiinduló pontja lehet a további eszmecserének, amit nagy örömmel várok. Köszönöm. Paloma López a GUE képviseletében úgy látom nincs itt, és senki nem helyettesíti. Akkor a zöldek következnek. Lambert asszony parancsoljon. Köszönöm. Többiekhez hasonlóan én is nagyra értékelem, hogy kilenc ilyen szűk, rövid bekezdésben mm, kell bele sűríteni a tartalmat. Egy-két dolgot szeretnék kiragadni. Az egyik az együttműködés alapuló gazdaság kérdése. Szerintem ezt majd a szakbizottságban még alaposabban meg kell vizsgálnunk. Itt vannak lehetőségek, de azért kicsit vigyáznunk kell, mert itt gondolni kell az adózás, illetve a szociális védelem területére is ebben a kontextusban, és majd erre is ki fogunk térni. ezt a rész, ezeket a részeket majd erősíteni kívánjuk módosítókkal. Ami a szolgáltatási ágazat illeti, itt Ugye nem állami szektorról beszélünk, ezt azt hiszem világosság kellene tenni, hogy, hogy pontosan mire is gondolunk itt. A bizottság az Európai Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki, a share economy, vagy együttműködés alapuló gazdaság témájában, ezt is még tovább kellene vizsgálnunk. Valamint azt is, hogy az építőipari ágazatról szóló részt is erősítsük a szövegben. Elég kicsit nehezen tudom elolvasni a saját fejezéseimet tehát a, meg kell nézni, hogy a szociális, illetve az adórendszer hogyan illeszthető bele ebbe a kontextusba, mikor itt határon átnyúló dimenzióról beszélünk. És egyetértek azzal is, amit előttem szóló kollégáim mondtak. Lesz tehát néhány módosítónk, de vigyázzunk majd arra, hogy ne egy könyvnyi mennyiségű legyen ez. Köszönöm, Ágia asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégának is ezt az első munkadokumentumot. Módosításokat fogunk megfogalmazni. A cél az az lesz, hogy hatékonyan járuljunk hozzá a minőség javításához, a következőket mondanám én el ezzel kapcsolatban. Mi Európai Unióként valami olyasmivel próbálunk meg most foglalkozni, amivel már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt foglalkoznunk kellett volna. Egyszerűen le vagyunk késve, mert az, hogy nincs meg a belső piac, ami még ma is abban a formájában, ahogyan programozik, nem lesz eléggé hatékony ahhoz, hogy a kívülről érkező, főként a feltörekvő gazdaságoktól érkező nyomásoknak ellenálljon hiszen ezek nagyon keményen ott vannak mögöttünk, le, el vagyunk késve, egész egyszerűen el vagyunk késve, nincsenek meg azok az alapok, amelyeken a belső piac életképes tud maradni. Ugyanis a belső piac, amennyiben nem alapszik közös adórendszeren, és valamiféleképpen mindenki számára azonos munkafeltételeken, az már eleve sánta, rosszul működő, és nagyon alacsony potenciállal rendelkezik ahhoz képest, amilyen lehetne. Itt főként arra gondolok, hogy hogyan lehetne védeni Európát a külső nyomásokkal szemben. Még most is szociális dömpinggel küzdünk az Európai Unión belül is, és még azt sem tudjuk megakadályozni, hogy majd az új gazdaságok, mint például a kínai gazdaság milyen dömpinget fognak majd gyakorolni az európai termelői láncolatra. Aztán még továbbra is a delokalizációval foglalkozunk. Azért van ez így, mert nincsen olyan közös adórendszerünk, amely hozzájárulhatna ahhoz, hogy a tagállamokban megfelelő növekedés jöjjön létre. Az unió továbbra is fragmentált, a tagállamokon belül is fragmentációt tapasztalhatunk, most ennek, ezt lehet, hogy picit átfestjük, itt-ott kiavítgatjuk, biztos ők benne, hogy ez jó lesz, jó irányba mutat, de azt hiszem, hogy a, itt az alapokkal van probléma. Tehát önmagában ez a mostani jelentés, ez jó, de nagyon sok alapkérdést kellene felvetni, és valószínűleg nagyon sok kritikus pont fog megjelenni. Jó néhány évvel ezelőtt jobban átgondolt, koherensebb programra lett volna szükség, aminek alapján létrehoztuk volna azokat az alapokat, amelyek az egységes szabályokon, egységes gazdasági rendszeren alapulnak, és talán egy olyan euróra is gondolnunk kellett volna, amely mindenki számára azonos módon hozza a gazdagságot, mert különben nem tudom, hogy nem lesz-e még további eh, dömping. Hogyan lehet az európai egységes piacot eh, úgy eh, növelni, hogy az alapokat nem tesszük rendbe? Szerintem ez így nehéz lesz, tehát nagyon nehéz kritikus pontok vannak ebben az anyagban. Köszönöm szépen, Dominikor, úr, Rizotto asszony helyet szól hozzá. Parancsoljon! Köszönöm szépen, röviden! Azt szerettem volna elmondani, hogy Bizottó asszony nem jöhetett el, és a következőket üzeni. Belső piac, Lisszabon, 2010-ig a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb gazdagság, gazdaságát kellett volna létrehoznia. 2016-ot írunk ma már, de nincsenek meg ezek a feltételek, sőt, bezárnak a cégek, nagyon nagy a tisztességtelen verseny, és mindez miért? Az euró miatt. Ezt a steril propagandát és a stratégiákat vissza kellene vonni, a tagállamoknak kellene újra kezükbe venni gazdaságukat, iparukat és munkavállalóik javát. Ehhez én még azt is hozzáfűzném személyesen, hogy egy belső piac elképzelhető, hogy nyolc tagállammal működőképes lett volna. De miután kicsit túl nagyra növekedtünk, 28-an vagyunk, a belső piac nem hogy komplikált, hanem gyakorlatilag megvalósíthatatlan ebben a formában. Köszönöm. Thank you. And... Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk Schulze úr. Még előbb, és utána a raportőr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném eh, a kollégának megköszönni, hogy eh, itt említette azt, hogy Európáról van szó, másképpen esetleg Észak-Koreára gondoltunk volna. Néppárt árnyékeledője nem vagyok, de ezért csak egy kérdésre szeretnék hozzászólni a shared economy kérdéséhez. Az előadasszony írt erről valamit, hát sajnos nem eh, tud, nem tud ezt bővebben kifejteni, mert korlátozott hosszúságú lehet csak egy ilyen vélemény. A share economy kapcsán kétségek merülnek fel a tekintetben, hogy ez tényleg hatékonya és munkahelyteremtéshez hozzájárul el. Nem Gondolhatnánk az Airbnb-re, amikor vállalkozóvá válnak az emberek, de megfelelő kiigazításokra is szükség van, különösen a munkavédelem, de az adó jogszabályok tekintetében is arra is gondolnunk kell, hogy az EU-nak az a célja, hogy támogassa az ipari értékteremtést, és nagyobb hangsúlyt kapjan a népgazdasági értékteremtés. Tehát ugye ez az újraiparosítás egész kérdésköre, komplex műszaki termékeket állítunk elő Európában, egy hosszú az értékteremtési lánc, sok a beszállító, a gazdasági szereplő, termelők, és ezeknek a termékeknek piacra van szüksége, ahol ezeket értékesíteni lehet fogyasztókra, akik megvásárolják, és nem csak bérelni akarják ezeket. Meg kell, hogy maradjon ez az értékteremtési lánc, és egy termék előállítása mindig komplex, és ez több munkahelyet generál, mint egy szolgáltatás nyújtása. Ez éppen a gond a share economy -val. Tudjuk, tudom, hogy vannak jó ötletekkel rendelkező vállalkozók, de ezekből aztán sokszor a gyakorlatban nem lesz semmi. A share economy a szolgáltatási ágazatban lehet egy kő, amit azonban törvényi normákkal kell szabályozni, és erre a szempontra is oda kell figyelnünk. Trebézius asszony parancsolja. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani minden árnyék előadónak a részletes véleményért az első jelentésemmel kapcsolatban. Nyilvánvaló mind a két szemponttal foglalkozni kell, nem csak a munkaadókkal, hanem a munkavállalói oldallal is hálás vagyok ezért a felvetésért, és ügyelnünk kell arra, hogy egy túlszabályozással ne avatkozzunk bele túlzottan a folyamatokba, szubszidiaritás elve, nagyon fontos beszélnünk kell valóban az adózásról is, hogy végül is ne legyen túl nagy és indokolatlan a beavatkozás. Optimista vagyok, hogy a módosító indítványokkal, amelyeket majd benyújtanak, sikerül majd közösen együtt egy nagyon jó kiegyensúlyozott jelentést elkészítenünk. Köszönöm. Thank you very much for all your... Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az elvégzett munkát, a határidő, a módosítók esetében 23-a? Február 23-a, igen. Dél. A szavazás március 22-én, 23-án lesz, az imkóban pedig április 21-e. Ezzel tovább lépünk a következő napi rendi pontunkra, a 12-es pont jelentés a Business Europe, EU, stb. 2018. március 8-ai 2018 EU tanácsi irányelv alkalmazásáról, a téma pedig a szülői szabadság. Megadom a szót, aki az előadónak, aki bevezet bennünket a téma rejtelmeibe. Arina asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ahogyan elhangzott, a szülői szabadság egy olyan irányelv, amely nagyon érdekes szerintem, mert ez a szociális partnerek irányelvből fakad, amelynek az volt a célja eredetileg, hogy felvegyük a harcot a nők ellenes diszkriminációval. Nos, hát azért a nők még továbbra is kemény diszkrimináció áldozatai, és sokszor többszörös diszkrimináció áldozatai is. Az, hogy a magánéletet összhangba tudjuk hozni a munka helyi élettel, illetve a családon belül a férfiak, a nők, tehát a párokon belüli munkamegosztás, a gyermekek körül, illetve a családi, a háztartási feladatokban rejlő munkamegosztással kapcsolatban. Hallhattunk egy olyan jelentésről, amely kimondja, hogy ez az irányelv ez tulajdonképpen megbukott abban az értelemben, hogy amikor a családon belüli munkamegosztásról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy csak 2,7%-ot tesznek ki azok a férfiak, akik kivették szülői szabadságukat. Persze Európán belül nagyon nagy különbségek is mutatkoznak, tényleg nagyok lehetnek ezek a különbségek, de azért még így is azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül alacsony a férfiak hajlandósága a szülői szabadság kivételére. Márpedig ez minden bizonyal összhangban áll a mm, szülői szabadságra kifizetett összegekkel, tehát én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen érdekes és jó lenne, hogyha módosításokat tudnánk javasolni. A irányelv a férfiak és a nők közötti esőegyenlőséggel is foglalkozik, ez pedig oda vezet el, hogy együtt kell működnünk a többi szakbizottsággal. 201 módosítás érkezett, 2016. január 14-éig lehetett benyújtani a módosításokat. Az első és legfontosabb téma a szülői szabadság átruházhatósága. Nagyon különböző a helyzet a különböző tagállamokban, tehát itt fel, felmerül ez a kérdés. Vannak kicsit hagyományosabb országok, ott a nő nagyon sokszor megmarad hagyományos szerepében, miközben a modernebb országok, mint például a skandináv országokban azt látjuk, hogy ott az a transfer lehetőség inkább hozzájárul ahhoz, hogy még jobban megoszták a munkát a családon belül. Tehát itt egy megfelelő, kiegyensúlyozott megoldást kell találni, tehát hogy egyrészt ne zárjuk be otthon, és ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a skandináv országoknak a nagyon érdekes és támogatandó modelljeit se fékezzük le. A következő kérdés a szülői szabadság díjazásával, bérezésével kapcsolatos. Ez egy olyan ér irányelv, ami a szociális partnerek munkájával függ össze, tehát ezt mindenképpen nekik kell ö, tisztáznia, mennyi időre, milyen összegig lehet ezt biztosítani. Ez nagyon fontos, mert csak így lehet biztosítani a jobb megoszthatóságot. A harmadik kérdés pedig a szülői szabadság hosszára vonatkozik, tehát hogy hány hónapról beszélünk, de a gyermekek kora, tehát életkorához is köthetően gondoljuk ezt. Most például azt mondjuk, hogy vajon a 8 éves gyerekek esetében le kell -e állítani, tehát hogy azután már nem lehet kivenni ezt a szülői szabadságot, pedig néha pont a kamaszkor okozta nehézségek miatt érdemes a szülőknek jobban odafigyelni és kivenni a szülői szabadságot. Egy másik kérdés, a magánélet és a munkahelyi élet összehangolásával függ össze, és itt egy felülvizsgálati záradékot is beépítettünk. Amint mondtam, 201 módosítás érkezett, valószínűleg 21 kompromisszum lesz. Nagyon szépen köszönöm minden árnyékjelentéstevőnek a munkáját, részben azért is, hogy benyújtották a, munka a módosításaikat, és hogy kompromisszumkészek voltak. Már háromszor találkoztunk február 25-én, és még márciusban két alkalommal további találkozókra kerül sor, és reméljük, hogy akkor majd sikerül az összes kompromisszumot tető alá hozni. Megpróbáljuk majd megtalálni azt az egyensúlyhelyzetet, amely a kitűzött céloknak is megfelel ugyanakkor. Tehát diszkriminációmentesség mentesség és egy jobb szerepmegosztás. Köszönöm. Thank you. I'll give the floor. Köszönöm szépen. Az első árnyék előadó Hetman úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Itt a jelentése kapcsolatban megszülettek a módosítók, és számos témában látjuk, hogy ismétlődnek a felvetések az előadó egyébként említette, hogy melyek a legfontosabb témák, amelyekre újra és újra kitérünk a módosítóink során, például a hordozhatóság kérdése, vagy átadhatóság kérdése rendkívül fontos. Őszinte leszek, megértem azokat a szándékokat, amelyek a kollégákat vezérlik, amikor a hordozhatóság hiányát hangsúlyozzák Azonban szeretném elmondani, hogy itt negatív következményekkel is számolni kell adott esetben, eh, éppen azokon a területeken, amelyek inkább foglalkoztatnak bennünket. A kérdés az, hogy mit akarunk elérni, mi a legfontosabb számunkra valójában. Itt a lehető leggyorsabb időszakról beszélünk, tehát hogy otthon maradhasson hosszú ideig valaki a gyermekével, vagy pedig eh, biztosítsuk a hordozhatóságot, hogyha egyenlő, a, a szülőket egyenlő jogok illetik meg a gyermekükkel szemben. Szerintem a hordozhatóság hiánya, ha ezzel foglalkozunk, hogyha erre sor kerülne egyáltalán a hordozhatóságra, akkor több apa élne a lehetőséggel, hogy otthon maradjon, ennek ellenére azt gondolom, hogy a mechanizmus oda vezetne, hogy számos esetben a szülői szabadság igazából a család legkisebb tagjának nem lenne javára, a gyermeknek nem lenne javára. Tényleg ezt akarjuk erősíteni, erősíteni akarjuk, hogy az apák maradjanak otthon, akkor vezessünk be viszont inkább egy szabályt, eh, amit az apák nem fogadnak el, és ezzel a gyermekeknek okozunk kárt valahol. Azt gondolom, hogy eh, rugalmasabb mechanizmusra lenne szükség, és a családra kéne bízni, hogy ők hozzanak döntés. És az egyedi konkrét esetükből induljanak ki, amikor a szülői szabadságról döntenek hogy az anya egyedül is kiveti, vagy mindkét szülő kiveheti a szabadságot, és a teljes fizetés melletti szülői szabadságot sem tudom támogatni, ez nagyon nehéz a gyakorlatban, ha megvalósíthatóságról van szó. Szóval legyünk pragmatikusabb. Tényleg, nézzük meg a valóságban szerzett tapasztalatainkat, mennyire fontos felvizsgálni a szülői szabadsággal kapcsolatos irányelvet, mert azt látni kell, hogy a költségvetések mindent nem bírnak el. Úgy gondolom, sokkal jobb lenne egy rugalmasabb megoldásra törekedni. Itt mondok egy lengyel példát erre. Hat hónap fizetett anyasági szabadság van Lengyelországban. Ezt követően hat hónap következik a szülők számára, ahol a szülő 60%-át kapja a fizetésének. Ezt egyébként át lehet át lehet alakítani másrészt 80%-os fizetésre is, más időtartamban kellett. Azt gondolom, hogy ez jól működik, és a legjobb gyakorlatként is figyelembe lehetne ezt venni. Természetesen terminológiai kérdések is felvetődnek itt. Úgy gondolom, hogy szerepet kell játszanunk abban, hogy a terminológiát harmonizáljuk és tegyük rendszerszerűvé, hiszen apasági, anyasági és szülői szabadság van, már a fogalmak használata sem könnyű, és országonként eltérő ez. És hogyha visszatér valaki a munkahelyére. Ez is egy fontos aspektus, hogyha visszatérnek a szülők a munkaerőpiacra, ilyenkor védeni kell a szülőket, mindkét szülőt és a gyermeket is. Ezzel tisztában kell lennünk. Úgy gondolom a legfontosabb téma, amit a jelentés felvet, azt lefedjük. Meggyőződésem, hogy jól együttműködünk az előadóval majd, és az árnyék előadókkal együttműködve kompromisszumos megoldásokat találunk. Biztos vagyok abban, hogy mindenki számára képviselet eredmény születik. Köszönöm szépen, Gérike úr, Ecier. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy igen, tisztelt kollégák. Aréna kolléganőnek köszönetet mondok, hogy előterjesztette ezt a jelentést a szülői szabadsággal kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, a nevelési időszak az nem szülői szabadság. Én is apja vagyok, hét gyermekem van. <clears throat> Tíz éven keresztül töröttem én is a gyerekeimmel. A nevelési időszak, igen, a, a, a, nem egy szülői szabadság. Nem ugyanarról beszélünk, hogyha a nevelési időszakot szülői szabadságnak nevezzük, kez, volt egy fordítási probléma. Kez, elkezdeni újra? Kérem, hogy kezdje előről, jó? Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt kollégák. Köszönöm Köszönöm szépen. Az... A francia tolmácsolás sajnos hibázik. Now it's okay. Do we have French interpretation? Yes, yes. Then we try it again. Akkor újra nekifutunk a fordításnak, jó? Köszönöm szépen, elnök asszony. Na, most ha nem beszél, akkor nehéz eldönteni, hogy van a fordítás. Mi? Thank you. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Klappt es jetzt? Most működik? Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy látszik, valamiféle technikai probléma merült fel. Köszönöm. Kérem, hogy a technikusok két percet kapjanak. Akkor Gérike úr, öné azért. Tehát egy negyedik futás, igen. Most már működik. Köszönöm szépen, elnök mondja, igen, tisztelt kollégák. Köszönöm szépen Aréna kolléganőnek, hogy előterjesztette ezt a jelentést a szülői szabadság felvizsgálatával kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, a nevelési időszak az nem egy szülői szabadság. Amíg a nevelési időszakot szülői szabadságnak nevezük, addig a férfiaknak nem lesz több mint 55%-a, aki tényleg át tudja vállalni ezeket a feladatokat. Én magam is egy gyermek apja vagyok. Tíz éven keresztül töröttem a gyerekeimmel, neveltem a gyerekeimet. Ez egy munka, a nevelési időszak munka bizony. Itt a óvodás Kanadában, a bölcsödében munkának nevezik ezt, amikor a gyerekekkel törődnek. Ez nem szabadság, nem szülői szabadság. Szerintem vegyük ki az EU szókincséből ezt a lehetetlen szót. Évek óta senki sem beszél Németországban szülői szabadságról. Valamennyien tudjuk, hogy egy régi irányelv végrehajtásával kapcsolatos jelentés előre akar tekinteni. Nagyon bízom abban, amit az Európai Bizottság bejelentett, az hogy a tanácsban az eddigi bizonytalanságot megszünteti. Én egyébként az elejétől fogva, már a ciklus elejétől fogva mondom, hogy újra kell indítani ezt az egész témát. Három alapvető követelésem van ebben az összefüggésben. Egyrészt állapodjunk meg közös fogalmakban. Fogadjuk el azt, hogy a rendszerek sokfélék, és keressünk egy megfelelő szövegezést az anyák védelmével kapcsolatban. A második pont az anyasági irányelvet bízzuk a foglalkoztatási főigazgatóságra, hogyha az illetékesség a gender területére megtörténik, akkor ez azt jelenti, hogy az egész anyag gyengül. Ez egy óriási feladat, óriási eredmény lenne, hogyha mi foglalkoztatási szakbizottságként foglalkoznánk ezzel a jövőben. A harmadik pont, éljünk a lehetőséggel, hogy a szociális partnereket bevonjuk ebbe. Hallgassuk végig, amikor egy elvárásokat fogalmazzák meg az új anyasági irányelvvel kapcsolatban, és még egy pont, gondoljuk végig, azt hiszem, hogy ezzel teljesen újat mondok, hogyha az anyasági irányelvet az EU szerződés 152. cikke értelmében a szociális partnerség keretében újra írjuk meg. Lehet, hogy ezen meglepődnek egy európai képviselő szájából ilyet hallani, de itt ez az eljárás a parlamentet csak nézővé teszi a tacsvonal mellől, de azt gondolom, hogy ez az eljárás helyes lépés lenne, és gondoljuk végig érdemesen megtenni. Köszönöm. Köszönöm, Harkin asszony. Az Alde. Árnyékedél, köszönöm szépen az előadónak is. Teljesen egyetértek a négy területet tekintve, amit meg kell néznünk, és az, amit ön is megfogalmazódott. Az ALDE módosítója következőkre irányulnak. Először is a hordozhatóság a 210-es irányelv szerint valamennyi foglalkoztatott igénybe veheti a anyasági szabadságot Természetesen gondoskodnunk kell arról, hogy az apák is részt vessenek ebben. Azt gondolom a work-life balance része ez, hogy a férfiak is bekerülnek ebbe. Azonban az, mit a néppárti kollégám már mondott, azon is el kell gondolkodni. Óvatosnak kell lennünk szerintem, hogy nemzeti rendszereket ne sértsünk meg túlságosan. Harmonizálni kellene minimális EU-s rendszereket ezen a területen azt gondolom, hogy ez egy nagyon érzékeny egyensúly, ami már eddig kialakult. Remélem ez sikerül kezelni, és jó eredményre jutunk ebben a kérdésben. Abból indulok ki, hogy a központi téma két kérdésben merül fel, és amit foglal, amivel foglalkoznunk kell, az egyrészt a nemek közötti egyenlőség és a családi feladatok ellátása férfiak és nők között azt gondolom, ez az első pont, a második pont, hogy a nők bevonását a munkaerőpiacba erősíteni tudjuk. Ez a cél, ez a 75 százalék, azt gondolom a 2020-as célok között már szerepel az EU-ban, és Férfiaknál ez 2014, a nőknél maradtunk a 63%-nál. Azt gondolom, hogy ha célokat el akarjuk érni, akkor a gyermekek elhelyezéséről gondoskodni kell napközben. Ami pedig a kompenzáció kérdését illeti, azt gondolom, itt nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk. Nem mondhatjuk egyrészt, hogy rugalmasságot várunk el, és rugalmasságot akarunk teremteni, Hmm és kemény szabályokat alkalmazunk a hordozhatóság ügyében, másrészt pedig a gyakorlatban nem tesszük lehetővé, hogy az apák otthon maradjanak a szülői szabadságon. Azt hiszem a kompenzáció itt fontos szerepet játszik, de a rugalmasság is fontos, aztán rugalmasság kell tennünk a gyermekek elhelyezését, aztán lehetővé kell tenni a munkaerőpiacra való visszatérést mindenki számára, aki egy ilyet vállal, Mindez hozzájárul ahhoz, hogy befolyásoljuk ezt a fejlődést, és hogy apák is otthon maradjanak a gyermekükkel. Úgy gondolom, hogy a fizetés kérdése fontos ösztönzőt jelenthet például valamilyen pótlás, fizetéspótlás is előfordulhat legalábbis bizonyos százalékos arányban, viszont van nehézségem ezzel is. Azt mondják az átlagos EU anyasági szabadság rátából indulnának ki, ezt nem, nem tudjuk kezelni, remélem megtaláljuk a megoldást erre. Most pedig megint csak a néppárti kollégára hivatkoznék, három különböző rendszer, apasági, anyasági és szülői szabadságról szoktunk beszélni. A három rendszert integrálni kellene, ez egy fontos dolog, mert itt tudunk koherenciát teremteni ezen a területen. Egy koherens átvizsgálásról beszélnek, felvizsgálatról beszélnek a kollégák valamennyi EU-s szövegben, és ezt én is támogatom. Remélem, hogy jól tudunk együttműködni az előadóval ezekben a kérdésekben. Okay. Uh... Eh, Jó. Most pedig elnézést. López képviselő a GUE nevében. Parancsoljon. Ha nincs jelen López kolléga, az árnyék előadó illetőleg nem is készített elő jegyzetet számomra, amit most itt elmondhatnék az ő nevében. Én is kidolgoztam módosítókat, de azt hiszem ki kell várnom, amíg én sorra kerülök a egyéni hozzászólások körében. Köszönöm szépen, igen. Monika Warner a zöldek nevében, ő sincs itt. Akkor Laura Akia az EFDD nevében. Parancsoljon. Ci vuole un premio. Igen, azt hiszem, hogy egy díjat kellene kiadni. Én egyetértek Máriával, és ezt egyébként már sokkal korábban is elmondtam. Nálunk Olaszországban nagyon le vagyunk maradva, sőt, mondhatnám, hogy nem is létezik ez a normatív rendszer, egy jó kézag van, az implementáció nem is valósul majd. sőt azt hiszem, hogy itt a vízió hiánya a legnagyobb probléma. Azok a kérdések, amelyeket az irányelv felvet, kritikus fontosságúak, olyanok, amelyek vitát kell, hogy indítsanak, és konkrét válaszokat kell, hogy találjunk rájuk. Módosításokat is megfogalmaztunk, ezek nagyon konkrétak, mert mi úgy gondoljuk, hogy itt az, az alkalmazási kör a közszférában és a privát szférában is megvalósuljon, ugyanis noha nagyon megpróbáljuk védeni a közszférát. A magánszférában a garanciák teljes hiánya jellemző, és ez rengeteg problémát idéz elő. Az egyik ilyen például az, hogy aki szülői szabadságot kapott egy bizonyos időre, mondjuk hosszabb időre, hiszen akár 12 éves korig is ki lehet ezt venni. Amikor visszatér a munkaerőpiacra, akkor ne diszkriminálják őt, ne érje őt negatív diszkrimináció, mert, na, mert itt tulajdonképpen egy jogával élt csak, és én úgy gondolom, hogy valóban itt nem egy szű, egy szórakozásról van szó, és nem is beteg szabadságról, tehát valahol a kettő között. Mondjuk, amikor egy hosszabb idő után visszatér valaki a munkaerőpiacra, akkor azt lehetővé kellene tenni, hogy ezek ne legyenek nagyon nagy megrázkodtatások. Főként a férfiak esetében azért is olyan nagy a vonakodás a szülői szabadság kivétele alól, mert félnek nem csak a feltételektől, hanem attól is, hogy utána hogyan fognak visszatérni a munkaerőpiacra. Lálunk legalábbis Olaszországban ez maximum a sci-fi filmekben valósul meg. Úgy tűnik, hogy nincsen ehhez, nem érett a társadalmi helyzet, a mentalitás nem jut el még idáig, és ezért nagyon embrionális még csak a megvalósítása ennek a kérdéskörnek. Nos, ott, ahol nemzetközi um, örökbefogadásról van szó, ott is lehetőséget kellene biztosítani a szülői szabadságra. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen különböző garanciák beépítésével garantálni kell, és a gyermekek első életéveiben, és ezt szerintem nem mondok újdonságot ezzel, hogy Európa előregedő társadalom, rendkívül alacsonyak a születési számok. Miért van ez így? Hát azért, mert sajnos a szülői képességek háttérbe szorulnak, hiszen a gyermekvállalást a társadalom általában és a környezet nem támogatja. Tehát olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a születésszám növekedését eredményezik majd. Mint egy befogadóbb környezetet kell teremteni, én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kellene egy tanulmányt is végeztetni. Nem statisztikákra van szükség, hanem arra, arról, hogy nézzük meg, hogy a különböző tagállamokban hogyan valósul meg ez az irányelv. Mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon aggasztó a helyzet. Köszönöm. Thank you. Joël Mella. The floor is... Köszönöm szépen. Joël Mella. Köszönöm szépen. szülői szabadságról beszélünk, apai, anyai szabadságról, ez nagyon bonyolultá válik. Valójában a gyermek oldaláról kellene megközelíteni ezt a kérdést, hiszen a gyermekeknél nagyon nagy esetben mindkét szülő a munkavállalói korban van. A nők gyakorlatilag rá vannak kényszerítve arra, hogy dolgozzanak, például Franciaországban minden bizonyal, így van ez, mert nagyon nehéz a helyzet, alacsonyak a, a fizetések, és azt is látjuk, hogy két fizetésre van szükség ahhoz, hogy ugyanúgy éljen a család, mint 20 évvel ezelőtt egy fizetésből. Európa felelőssége is ebbe megállapítható. Ezen felül pedig én azt hiszem, hogy a gyermekek ellátását a nők időbeosztásán keresztül kellene megközelíteni, tehát azért a nőknek is van munkaideje, a nőknek van alvási igénye, és nagyon kevés idő marad a gyermekekre. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy szülői szabadság, az nem rossz, mert akkor a férfiak épp úgy részt vehetnek ebben, mint a nők. Nem lehet azt mondani, hogy ennyi hónap jut a nőre, ennyi a férfire. Persze itt nagyon sok ideológiai kérdés is megvalósulhat, Majd amikor a férfiak mesterséges megtermékenyítéssel gyermekeket hoznak majd a világra, majd akkor újra tárgyalhatjuk ezt a kérdést. Nos, az én véleményem szerint a különböző szociális védelmi rendszereken felül nem gondolhatjuk azt, hogy minden tagállamban egyforma szülői szabadság bérezést vagy díjazást tudunk biztosítani. Hát a minimálbér sem egyforma. Vannak olyan munkahelyek, ahol a nők könnyebben vissza tudnak állni a munkahelyükre, vagy pedig vannak olyan munkahelyek, amelyek tényleg akár egészségügyi szempontból is ellenjavaltak, a, olyan szempontból, hogy a nők gyorsan visszamenjenek dolgozni. Tehát itt egy globális megközelítésre van szükség, és a bölcsődei kérdés sem szabad figyelmen kívül hagyni. Vannak olyan országok, ahol nagyon előre haladott a helyzet általános értelemben, azonban talán Európának nem annyira kötelező, tehát próbáljuk meg inkább oda hatni, hogy a cégek hozzanak létre bölcsödéket a munkahelyeken, és így tovább. Azt sem lehet megtagadni, hogy a családok nem látják pozitívan a jövőt. Az emberek aggódnak, ezért nem magas a születési szám is, mert nagyon instabil a helyzet, terrorista fenyegetettségek, gazdasági problémák, tehát nagyon sok mindenről beszélhetünk, és lehet, hogy ezért van kevesebb nagy család. Az e Európai Uniónak inkább a saját munkáját kellene megvizsgálni a szubszidiaritás elve alapján fellépve. Thank you. Uh, we have... Köszönöm szépen. Aletrasz asszony van itt a bizottság képviseletében, kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Pontosítani szeretném, hogy az irányelv véglegesítésének határideje szeptember 13. Az országonkénti végrehajtást ellenőrizni fogjuk. Az EU-ban a szülői szabadság kapcsán az irányelvet megfelelő módon kell átültetniük a tagállamoknak. A vizsgálat után a bizottság úgy döntött, hogy esetleg kötelezettség szegés miatt eljárást indít, ha valamelyik tagállam nem jól ünteti át az arányelvet. A nemek közötti egyenlőség témakörében a szülői szabadság irányelvről is készítünk majd egy összefoglaló értékelést, amit megtekinthetnek a bizottság honlapján. A dolgozó szülők segítése fontos feladatunk. Tavaly augusztusban közzétettünk egy úti tervet, hogy a dolgozó szülők által működtetett családoknak hogyan kívánunk segíteni a jobb egyensúly megteremtésében. A gyermekeket gondozó szülők számára javítani kell a jelenlegi EU-s szakpolitikai és jogszabályi környezetet és a munkaerőpiacot is az ő igényeikhez kell igazítani. Biztosítani kell, hogy jobban megosztassák a terhet a szülők, a férfi és a nő között ez egy új megközelítés, több opciót dolgoztunk ki az EU jogalkotás számára illetve szakpolitikai opciókban is gondolkozunk, folyik a konzultáció a szociális partnerekkel és az érintettekkel is. Az utolsó szó a raportőré. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek az aktív részvételüket. A kiegyensúlyozott megoldás megtalálása érdekében ez a legfontosabb célunk. Köszönöm a szakbizottságnak is a munkáját, és az Európai Bizottságnak is. Három kérdésről van itt most szó, az anyasági szabadságról, apasági szabadságról és a szülői szabadságról. Ezeknek egyébként hatása van egymásra is. Szerettem volna egy kis pontosítást elmondani, ugyan már nincs itt az olasz kolléga, de én azt hiszem, hogy néha a nő, tehát az anyasági, apasági és a szülői szabadságnak a definíciója között azért vannak különbségek. Itt a 12 éves kor, ez nem 12 évig tart, ezek bizonyos időszakonként kivehető időszakot jelentenek, tehát nem azt jelenti, hogy valamelyik szülő 12 évig nem dolgozik. Én szerintem ez fontos lenne tisztán látni. Ez egy lehetőség, arra vonatkozólag, hogy a család vagy a gyermekek ellátására lehessen ezt az időszakot szánni, néhány hónapról van szó, tehát ne felejtsük el, hogy miről is beszélünk, de én úgy gondolom, hogy készen állunk arra, hogy beszéljünk, és minden bizonyal egy kiegyensúlyozott megoldást fogunk találni, hiszen minden bizonyal ugyanaz a cél vezérel bennünket. Köszönöm, Tánja, Szálesz asszony. Sí, gracias, gracias, presidenta. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak is, és az árnyék előadónak is. A delegációnk nevében szeretnék hozzászólni. A következőket mondom a szülői szabadságról, anyaságvédelem. Ezek egyéni jogok kellene, hogy legyenek szerintem nem olyan jogok, amelyek, amelyeket közösen juttatnak a szülők számára ezek a szabadságok vagy időszakok szabadon eloszthatók számos esetben, de a gyakorlat azt mutatja, hogy újra és újra csak a nők maradnak otthon és vállalják fel ezt a feladatot. Ennek negatív hatása van a nők munkaerőpiaci integrációjára ez azt jelenti, hogy a vállalatok igencsak visszafogottak, amikor nőket kell alkalmazniuk, hiszen arra gondolnak, hogy ők fognak otthon maradni a gyermeknevelés során, szabadságon, vagy bárhogy is nevezzük azt. Ez nem egyenlő elbánás férfiak és nők között nyilvánvalóan. Ennek az eredménye az lesz még majd, hogy nők és férfiak közötti egyenlőtlenséget rögzítünk a jogszabályokban is. A gyermekek nevelése pedig családi ügy, de hát vonatkozik ez egyébként más ápolásra szoruló mm, családtagokra is, hiszen ezt úgy kell megoldani véleményünk szerint, szülői szabadság legyen ugyanolyan hosszú, mint az anyasági szabadság, és legyen ugyanolyan, ugyanolyan fizetéssel járjon, és ne legyen hordozható, ne legyen átruházható egyikről a másikra. És különböző módosítókat fogalmaztuk meg ebben az ügyben, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a férfiaknak nagyobb felelősséget kell itt vállalniuk, jobban be kell vonni őket a gyermekek nevelésébe. Ez nyilvánvalóan össztársadalmi szinten eredményre vezet majd, nem csak a nők és a gyermekek számára hasznos, hanem összességében társadalmilag is, hogyha a férfiak több szerepet, nagyobb szerepet vállalnak ebben. Támogatjuk, hogy több állami beruházás menjen a gyermekek elhelyezésében, napközbeni elhelyezésére. Több ilyen intézményre van szükség, hiszen így tudjuk a családi és a szakmai életet jobban összhangba hozni, a családi életet és a munkát jobban összhangba hozni. Figyelembe kéne venni azt is, hogy a gyakorlat, a valóság mit mutat. Hogyha választásra adunk lehetőséget, az jól mutat a papíron, de ha ezt lehetővé tesszük, akkor örökre rögzítjük a strukturális különbségeket. Köszönöm szépen! Parancsolj! Lenne még egy kérdésem azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Nem, nem pontosan értettem, hogy miről is van szó. Jól értettem, hogy a, az egyéni jogokat is ki kell emelni, és ugyanakkor átruházható kell, hogy legyen ez a jog. Ez nekem egy kicsit egymással össz, nem áll összhangban. Nem tudom, hogy ezt jól értettem, és ezt hogy gondolta pontosan. Éppen arról beszéltem, hogy ne legyen átruházható. Köszönöm szépen a szakbizottság Gi elfogadás március 16-17, ezen még dolgozni kell természetesen. Most emlékeztetni szeretnék arra, hogy holnap 9 órakor kezdünk, egy közmeghallgatás lesz itt a szakbizottságban. Ez egy rendkívül fontos meghallgatás, a szociális befogadás és integráció a munkaerőpiacra. Természetesen Látni kell az összefüggéseket is, konkrétan a menekült helyzetet ebben az összefüggésben Európában. Abban bízom tehát, hogy számosan eljönnek a tagok közül, hogy meghallgassák a meghívott vendégeket, és részt is vesznek a vitákban, a szakbizottságokban. Ezt követően pedig meg lesz egy óránk arra, hogy egy workshopot bonyolítsunk le itt a bizottságban a kollektív tárgyalások átalakulása a Trójka programban és az azt követő programokban a tagállamok szintjén. Ez egy szakpolitikai workshop. Remélem, hogy itt is számosan lesznek jelen komoly vita folyhat mindkét témában, és folyik is egyébként Európa szerte. Talán új tényeket és remélhetőleg új látásmódokat is megismerhetünk. Örülök, hogy eljöttek. Egy kemény, hosszú szavazás volt a mai napon. Örülök, hogy túléltük ezt, jó néhányan, úgyhogy eljöttünk ma délutáni ülésre, és köszönöm szépen, holnap találkozunk.